Witam Państwa. Köszöntök mindenkit. Kezdjük el a mai napi rende megvitatását. Itt egy olyan problémáról van szó, amelyet, amely miatt módosítani kellett sajnos, rövidíteni kellett a mai napi rendünket és ez Kárci úr az előadó kérésére történt. Neki kellett volna ma ismertetnie jelentését az egységes egészségügyi megközelítés szerinti európai cselekvési tervről, tervről az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében. Ez egy nagyon fontos téma. amelyet a DG Sante kezdeményezett. Tavaly júliusban találkoztunk a biztossal, aki ismertette ezt a kérdést, és ezt a napirendi pontot elhalasztjuk a következő ülésünkre, amelyre február 21-én és 22-én kerül sor. Amennyiben nincs egyéb észrevétel, a napirendet elfogadottnak tekintjük, és a mai napirendünk tényleg nagyon rövid lesz. Közvetítjük az ülést, és 20 nyelven van tolmácsolás cseh, máltai, szlovák és ír nyelvek kivételével. Tehát, ahogy említettem, a hármas napi rendi pontot elhalasztjuk, úgyhogy át is térhetünk a négyes napirendi pontra, ami a növényvédőszerekről szóló rendelet végrehajtása. Az előadó, a mezőgazdasági szakbizottság előadója, ennek a véleménynek a szerzője jár kolléga. Az illetékes bizottság az ENVI, Talán bevezetésképpen, ha megengednek néhány szót, amikor sor került ennek a rendeletnek a megtárgyalására és elfogadására 2006-ban, az Agri Bizottság társult bizottsági státusszal rendelkezett. Ez főleg azzal magyarázható, hogy a növényvédőszerek fő felhasználói rá vannak utalva a kielégítő megfelelő növényvédelmi szerek, növényvédő szerek rendelkezés állására a mezőgazdasági ágazaton belül. Tehát az MV az illetékes szakbizottság, amely a jelentést elkészítette, és a kutatói szolgálat expost értékelési osztályát kérték fel egy szakvélemény elkészítésére. Ennek követ, ezt követően az EPRS egy tanulmányt készített, és ezen felmérés során a tagállamok megfelelő, megbízható engedélyezési kapacitására helyezték a hangsúlyt, illetve arra, hogy milyen mértékben állnak rendelkezésre tudományos értékelések az aktív hatóanyagokról, de azt hiszem, hogy az előadó mindezt majd részletesen ismerteti. Egy kicsit eltér a megszokott külsejétől, ugyanis Desz úr fogja helyettesíteni Péter Jár kollégát, és ő fog mindent elmondani nekünk erről a jelentésről. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt kollégák! Péter Jár rendszeresen eljön a szakbizottságunk ülésére, de ma ezre nem nyílt lehetősége úgyhogy kaptam tőle egy jegyzetet, amelyhez tartanom fogom magam. Ő azt írta fel, hogy a módosítók benyújtásának határideje január 26 szavazásra a tervek szerint április 23-án, 24-én kerül sor, és uh, a plenárison uh, valószínűleg még 2018-ban kerül sor. Ahogy említette már az elnök úr, az MV az illetékes bizottság Pavel Pok az SND részéről az előadó. Általánosságban véve Péter Jár sajnálatot fejezi ki amiatt, hogy um, a tudományos uh, kockázat értékeléstől egyre inkább uh, eltérnek a kutatások során, és a növényvédőszerek használatát éppen ezért megkérdőjelezik. A növényvédőszerek bevetését uh, sajnos a nyilvánosság gyakran félre értelmezi, tudatosan kell felhasználni a növényvédőszereket. Ez szükséges ahhoz, hogy az élelmiszerek minőségét és a termések a hozamkiesését megakadályozzuk. Szigorú törvényi szabályozásra van szükség az engedélyezés és a felhasználás érdekében, így kell biztosítani azt, hogy a környezetre, az emberekre és az élővilágra gyakorolt negatív hatásokat elkerülhetjük. A mezőgazdasági munkát nem szabad, hogy a félelem irányítsa, hanem tudományos alapokra kell ezt helyezni. A növényvédőszerek engedélyezése nem szabad, hogy mezőgazdasági vagy környezetvédelmi politikai célokkal keverjük össze. A növényvédőszerek engedélyezésének harmonizációját végre a gyakorlatban is végre kell hajtani egységes kritériumokra van szükség a növényvédő szerek harmonizációja esetében is, a gazdálkodók esetében nem, nincs lehetőség a nemzeti külön utakra, hanem európai szinten egységes előírásokra van szükség, hogy a versenytorzulást is elkerüljük, és személyesen szeretném megjegyezni, hogy sok más kollégával együtt néhány évvel ezelőtt én is azért küzdöttem, hogy Európa szerte egységes szabályozást kapjunk a növényvédőszerek használata terén. Ez egy jelentős szigorítást jelent ahhoz képest, ami korábban nemzeti szinten lehetséges volt. Emlékszem még arra, hogy milyenek voltak korábban az értékek, szigorú értékek voltak hatályban egyes tagállamokban. Ennek ellenére ez azt jelenti, hogy Németország esetében a hatóanyagok kb. 8%-át még be kell tiltani, más országok esetében 24%-ról van szó, mert ilyen nagy, ilyen nagy különbségek jelentkeztek az engedélyezés terén. Az jóváhagyásra gyorsabban kell sort keríteni, hogy a használatot javítsuk, és az importtól való függőséget így tudjuk csökkenteni. Tudom a bajor termelők részéről, hogy a szükséges növényvédőszereket gyakran nehéz beszerezni, azért, mert az előállítók, a gyártók nem hajlandóak több, millióak, több milliókat kutatásra szánni ahhoz, hogy a megfelelő növényvédőszereket rendelkezésre tudjuk bocsátani. Egyes országokban ugye a minőség és a mennyiség nem garantálható teljes mértékben. A növényvédőszerek hatását gyakran megkérdőjelezik, és a rezisztenciára hivatkoznak. A jogszabályok betartása, az integrált kártevők szembeni védelem szintén fontos. A 1107 per 2009-es rendelet célja az ember, az állat és a környezet védelme mellett. Fontos, hogy a gazdálkodók számára az aktív hatalmjogokhoz való hozzáférést biztosítsa. Ezt a célt véleményem szerint elértük. Az engedélyezési rendelet célját azonban nem értük el, ugyanis az engedélyezés általában túl hosszú időt vesz igénybe, körülbelül 120 napot. Ezt követően hagyják csak jóvá a tagállamok a különböző anyagokat. Európát három zónára osztottuk az engedélyezés alapelve alapvetően jó, hiszen a növényvédelem nem ismer országhatárokat, de sajnos a tagállamok a rendeletet nem hajtják megfelelően végre. A tagállamok közti munkamegosztást azért ösztönözni kell, a módszereket következetesebbé kell tenni és harmonizálni. Németországban is négy különböző hatóság és két minisztérium illetékes a növényvédőszerek témájában a visszaélések, illetve a rendelet 43, 43-as cikke érde, értelmében a kivételes engedélyezések sem elég átláthatóak. És szeretném azt is megjegyezni még, hogy Péter Jár természetesen kész arra, hogy a módosító indítványokat tanulmányozza, és reméli, hogy az egész jogszabály a gazdálkodók, illetve a fogyasztók érdekeit szolgálja majd. Köszönöm szépen. Nos, akkor most, most kezdjük, nézzük az árnyék előadókat. McIntyre asszony az első, mert neki utána egy másik szakbizottsági ülésre kell mennie. Tessék! Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok, hogy most beszélhetek, mert egy véleményt ismertetek az Empel Szakbizottságban hamarosan. Először azt mondanám el, hogy elismerjük azt, hogy a 1107-es az MVI hatáskörébe tartozik, és éppen ezért olyan fontos az, hogy meglegyen ez a vélemény, hogy ezt megkapjuk mi itt az Agri Szakbizottságban, hiszen ezáltal a mezőgazdasági ágazat véleményét mondhatjuk el, a gazdák hangját hallhatjuk. Ez a kulcs a dosszié kapcsán. Nagyon nagy köszönetet mondok Péter Járnak a munkájáért, teljes mértékben megértem azt, hogy kötik a vélemény hosszával kapcsolatos követelmények az adott lehetőségek között Péter Jár jó munkát végzett, viszont nagyon hálás lennék, ha figyelme vennének néhány módosító indítványt, melyet szeretnék benyújtani. A 11.07-es elfogadása óta csak új csak öt új hatóanyagot sikerült engedélyeztetnünk. Aggodalomra ad okot az, hogy a gazdáknak egyre inkább csökken az eszköztára. Ez arra készteti őket, hogy csak néhány növényvédőszerhez jussanak, vagy nyúljanak, a glifoszát erre a legjobb példa. Külön kérném a kisebb a kevesebb alkalmazást igénylő növények figyelmbevételét. Nálunk például a zöldségek, gyümölcsök nagyon-nagyon fontosak, és különleges terményekről van szó, amelyekhez kisebb mennyiségű növényvédőszert kell használni. És mostanáig nem sikerült engedélyeztetnünk az ilyesfajta használatot nem úgy, ahogy szeretük volna. Erre vonatkozóan fogok módosító indítványokat benyújtani azért, hogy jobban összpontosítani tudjunk az ilyesfajta kisebb mennyiségű felhasználásokra. Az agritek jövőjét én értem, de szükség van megfelelő törvényekre és úgy kell engedélyeztetnünk a növényvédő szereket, hogy azok megfeleljenek a használt súlyának. Ott vannak a drónok, ott vannak a robotika eszközei, ezek a növényvédő szereket célzottan vethetik be, hozzájárulhatnak ehhez. Ezért kell a szerek használatát a minőséghez, valamint az engedélyezés folyamatához illeszteni. És a másik dolog, amiről beszélni szeretnék, az, hogy teljes mértékben támogatom a harmadik bekezdést, mert a harmadik bekezdés a tudományos alapú megközelítés hozza fel, a szakpolitika szempontjából nagyon fontos. Megfelelő kockázat elemzést, megfelelő hatástolmányokat kell megvizsgálnunk. A tudományos biztos, bizonyítékokra szükség van, ezeket kell figyelembe vennünk, és nem csak a különböző véleményeket. És állok elébe az együttműködésnek Péter Járral a dosszié kapcsán. Köszönöm, Kátemár asszony. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm Péter Járnak is a véleményt, és Desz kollégának is az ismertetést. Egy kicsit zavaró volt, mert nem értettem mindent, néhány mondat abból, ami elhangzott, összemosodott, viszont magát a véleményt írásban támogatni tudom. McIntyre kolléganőt egy mondatban ö, támogatnám. Ez a szakbizottság a mezőgazdasággal foglalkozik, valamint a, mezőgaz- a vidékfejlesztéssel. Tehát nem csak a termelésről van itt szó. Nagyon-nagyon lényeges ezt kimondani, Péter Jár ezt meg is említi a véleményében. A vidék fejlesztéséről van szó, és a lehetőségekről, melyek adódnak ahhoz, hogy a vidék megmaradjon, és ott dolgozni lehessen. Lenne néhány mm, megjegyzésem. Nincsenek megfelelő rendbeszedve, de mm, elmondom. Ami a növényvédő szereket illeti, és a növények védelmét, erre szükség van a mezőgazdaságban kérdés, teljesen mindegy, hogy hol vetjük be ezt a szántóföldeken, vagy pedig a parkokban. A lényeg az, hogy figyeljünk oda arra, hogy ne legyen ellenőrizetlen, hiszen a háztartások is nem mértékben hozzáférnek ilyen szerekhez ellenőrizetlen módon. A mezőgazdaság kell, hogy meghatározza a jövőben azt, hogy mennyi szerre van szükségünk. Van még valami, ami fontos, a növényvédelme azt is jelenti, hogy bizonyos mértékben károsítunk, vagy megsemmisítünk bizonyos életeket. Pedig lehet, hogy nem mindig lenne erre szükség, de bekövetkezik, mert nem megfelelő módon, nem megfelelő mennyiségben vetik be a szereket, A talaj, a víz, a levegő károsodhat, azok a gazdák, akik a tiszta gazdálkodásra helyezik a hangsúlyt, azok is érintettek lesznek, hiszen lehet, hogy a szomszéd növényvédőszert alkalmaz. Az ilyesfajta példákra oda kell figyelnünk, ezeket hangsúlyoznunk kell a véleményünkben. Az ökoszisztéma szolgáltatások minőségének kérdése is felvetődik. Ez lényeges az ökoszisztéma szolgáltatásoknál. Kérdés az, hogy mit tudnánk itt például a távirányítható rovarok szempontjából elérni. Jár urat teljes mértékben támogatom, de emlékeztetnék azért a glifozátra is, bár nem nyitnám meg a vitát. Kérdés az, hogy a milyen tudományos tanulmányokra helyezhetjük a hangsúlyt, melyekben bízhatunk ezen tanulmányok és tudományos írások tényleges tudományos alapját kell figyelembe venni, és azt, hogy mennyire megbízhatóak. Ami a növényvédőszerek halmozott bevetését illeti, nem az egyes növényvédőszerek a hatása a lényeg, hanem az, hogy a halmozottan bevetett növényvédőszerek összesen milyen hatást hoznak, milyen hatása vannak a mezőgazdaságra néhány kiegészítő, nem módosító, hanem kiegészítő indítványunk lesz ezekre a pontokra vonatkozóan, és meg is köszönöm a jó együttműködést Péter Járral. Tudom én a múltból is, hogy nagyon jól, konstruktívan együtt lehet vele működni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Katkeito asszony, köszönöm szépen. Sajnálom, hogy McIntyre kolléganő elment, mert reagálnék arra, amit elmondott. Ő azt mondta, hogy a gazdákat kell egy bizonyos gazdálkodási formában támogatnunk. Nekünk az állampolgárokat is képviselnünk kell, azokat is, akik táplálkoznak, nem csak azokat képviseljük, akik a táplálékot előállítják, és a nagy gazdaságokat is, nem csak a kicsiket. Kérdés, hogy mi, hogy mi lesz majd a mezőgazdaság jövője, veszélyes erre a kérdésre válaszolni nagyon sok ö, olyan gazdánk van, aki a jövőben lehet, hogy nem is gazdálkodási tevékenységet fog majd ö, folytatni. Ami az engedélyezési folyamat illeti jelenlegi formájában nem felel meg a célnak, és jó néhány aggodalmunknak hangot is adunk a jelentés kapcsán örülünk is annak, hogy az MV elindította a jelentést, és hogy nekünk el kell mondanunk a véleményünket. Ami a bizonyíték alapú megközelítést illeti, a döntéshozatalai folyamatba bekerülhetnek az olyan iratok is, amelyek nem fel, tehát mondjuk például a társ, nem társellenőrzött anyagok. A társellenőrzés nagyon-nagyon fontos. De mit szá, mi számíthat ennek? Az érdek ütközések is megjelentek az engedélyezési eljárások során a múltban, a glifoszát szága ez jó, erre jó példa. Talmányok köteteit alkották meg, és arra hivatkoztak. Ezek a folyamatok és a folyamatokkal kapcsolatos aggály abból nyilvánul meg, hogy van most egy glifoszát vizsgáló szakbizottságunk az intézmények nem tudnak átlátható módon döntést hozni az engedélyezéskor, és az ilyen növényvédőszerek megjelennek az általunk elfogyasztott élelmiszerekben. Ez a biodiverzitásra és a környezetre is kihatással, káros hatással van. Úgy gondoljuk, hogy az alacsony kockázatú növényvédőszerek természetes szerek kell, hogy legyenek, amelyek nem vegyi anyagok. Az ilyesfajta természetes szerek teljesen értelmetlen módon kerülének ugyanolyan engedélyezési eljárásba, mint a többiek kevésbé élhető megoldást, választató megoldást jelentenek majd. És mi a helyzet a GMO-kkal? A 2009-es rendelet nem vette figyelembe a nem célzott fajokat, és azt, hogy bizonyos növényvédőszerek milyen kihatása voltak az olyan fajokra, amelyeket nem céloztak meg, például a méhek esetére gondolok itt és a nikotin használatára. Végezetül gondoskodnunk kell arról, hogy a tilalmakkal kapcsolatos derogációkat jól meg lehessen indokolni, enélkül ugyanis nagyon veszélyes úton indulnánk el. Ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni a módosító indítványainkban. Köszönöm szépen. Uh, uh, köszönöm szépen, és köszönöm a jelentést. Én is szeretném az előttem szólót megismételni. Azt hiszem, hogy ez a téma mindenkit érint, mindenkit, aki élelmet fogyaszt, azaz mindannyiunkat itt a teremben. Óriási problémákkal kell szembenéznünk. Aki nem a farmon lakik, hanem a városban, az is tudja, hogy a legnagyobb kihívás a mezőgazdaság előtt az az, hogy támogassuk a gazdákat, és megéljenek a munkájukból. Ehhez pedig támogatást kell nekik nyújtani. Ez pedig azt jelenti, hogy nem csak a saját érdekeinket kell szem előtt tartani, hanem mindenki érdekét. Tehát nagyon veszélyes azt mondani, hogy na, ha ez a mezőgazdasági bizottságban van, akkor, akkor csak a gazdákról van szó. Szóval nem, nem csak a gazdákról, hanem a vidékfejlesztésről, és így tovább. Tehát nem szabad egy dimenzióban gondolkodni. Aztán, ami a véleményt illeti, nagyon sok érdekességet tartalmaz, és nagyon is érdekes az, hogy milyennek az egész anyagnak a háttere, milyen tudományos háttere van. A kérdés pedig az, hogy ki végzi ezeket a tanulmányokat, ezeket a tudom, tudományos tanulmányokat, hiszen itt hiszen különböző tanulmányokat olvashatunk. Voltak olyanok, akik akik például a dohányzást javasolták a terhesnőnek, ezek független tanulmányok voltak, tehát tudni kell, hogy mi a tudományos háttér. Aztán ott van a szabályozás, a túlszabályozás kérdése szerintem, hogyha az Európai Unió azt akarja, hogy használjuk ezeket a termékeket, például az erdészetben, és az Európai Beruházási Bank mondjuk forrásokkal támogatja ezeket a területeket, akkor meg kell nézni, hogy mi történik azért, mert ahol én élek, ott például az európai pénzekkel szennyezték a folyókat, amelyek aztán végigvonulnak az egész tájon, tehát mérgezzük az ivóvizet, és ezt az Európai Beruházási Bank finanszírozza. Tehát nagyon fontos, hogy a jobb kész tudja, hogy mit tesz, a bal kész, és mind ezt a cselekvést kösse össze az agyunk. Wyczerpaliśmy wystąpienia sprawozdawców cieni. Köszönjük szépen, meghallgattuk az jelentéstevőket. most pedig nem tudom, hogy valaki kére még szót. A szót tessék. Ja, <clears throat> liebe Kolleginnen Tisztelt kollégák, az előttem szólókhoz csak csatlakozni tudok. Nem egy olyan bizottság vagyunk, amely csak a gazdálkodók érdekeit kell, hogy képviselje, mert ha ez így volna, akkor senki sem venne komolyan bennünket a parlamentben. Péter Jár jelentése kapcsán, illetve Albert Dess ismertetéséből nem hallottunk egyetlen egy problémáról sem a növényvédő szerek kapcsán. Ha jól értettem az elhangzottakat, azt mondta, hogy nem szabad összekevernünk a környezetet, illetve a növényvédőszerek engedélyezését. Lehet, hogy ezt félreértettem, hiszen az előadó nem szabad, hogy lehetetlenség, hogy ignorálja azt, hogy az elmúlt évek során a tudományos felmérések is arról tanúskodnak, hogy a rovarok 80%-a elpusztult, és az előadó pedig azt mondja, hogy a környezetvédelmet el kell különítenünk a növényvédőszerek használatától, hát ez nem lehet igaz. És az is mindig elhangzik, hogy a tudományra kell hagyatkoznunk. Nem létezik a tudomány, mint olyan, ugyanúgy, mint a politikusok sem léteznek, hanem a képen sokkal differenciáltabb. Vannak olyanok, akik az egyik fél érdekeit képviselik, mások a másik fél érdekeit, de egy tudomány nincs. A glifozát kapcsán is láttuk, hogy a tudomány eltérő módon vélekedik. És van egy problémánk, az egész tudományos világ kapcsán, hiszen vannak, akik fizetnek az engedélyezésért, a tanulmányokért, azok, akik ezt az engedélyezést meg szeretnék kapni. A másik dolog pedig, amit izgalmasnak, érdekesnek tartottam, az az, hogy a problémák kapcsán nem engedélyeznek új hatóanyagokat. Igen, ezt gyakran a mezőgazdasági szervezetek is állítják, nincsen és nem is lesz új csodaszer, olyan ható anyag, amely például a repce vagy a gabona ültetése során felvehetné a versenyt a kártevőkkel szemben. Nem lesznek új csodaszerek, még ha ha olyan sokat kutatunk is, azt hiszem, hogy ilyesmi nem lesz. Ugyanakkor a jelenlegi rendelet már most is tartalmazza, hogy a gazdálkodók alternatívákat kell, hogy keressenek, még mielőtt peszticideket alkalmazhatnának. Ezt a mostani rendelet is tartalmazza, és az alternatívák között tartozik például a tisztességes vetésforgó, amit ma már nem alkalmaznak például kukorica, után nem ültethető gabona, és ez is indokolja, hogy miért egyre nagyobb az ellenállás, nem a rezisztencia, nem pedig a növényvédőszerek fokozott használatával alkalmazható ez, tehát azt hiszem, hogy az előadó itt teljesen téves úton halad. Van mit kiavítanunk ebben a jelentésben, hogyha azt akarjuk, hogy komolyan vegyenek bennünket. Ezekre a problémákra ki kell térnünk, oda kell figyelnünk, hiszen a biodiverzitás csökken, és azt is kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy a legutóbbi jogszabályok előírták, hogy egy csökkentési tervet kell kidolgozniuk a tagállamoknak. Svédország kivételével azonban egyik tagállamban sem készült ilyen terv. Ez is olyas valami, amiről beszélnünk kell. A jelenlegi jogalkotást nem hagyják végre ezen a területen. Éppen ezért eh, előterjesztünk majd módosító indítványokat, nyilván gondolhatják, hogy ezek más irányba mutatnak majd, de minden bizonyal készülhetnek majd kompromisszumok, amelyekbe beépíthetjük ezt eh, nem csak a Kobal Kocséka álláspontját eh, kell képviselnünk, hiszen nem ez a feladatunk. Nie przekraczać już minut. Pani poseł Aguilar. Aguilar Köszönöm, elnök úr. Nos, hogy én is hozzátegyek ehhez a saját kezdeményezésű jelentéshez néhány gondolatot. A különböző javaslatok, amelyeket megfogalmaz, érdekesek. Ezeket szeretném is kiegészíteni módosító indítványok formájában, de annak kapcsán, amit Heisling úr elmondott, szeretném megjegyezni, hogy a különböző növényvédő szereket használjuk, alkalmazzuk. Az Európai Unióban az utóbbi években 700 különböző aktív, különböző hatóanyagot iktattunk ki. Ezek már nem léteznek, ezeket már nem lehet használni. Ez egy objektív tény, amelyet a bizottság is közölt, tehát 760 anyagról van szó. És amióta hatályba lépett ez a rendelet, ötöt engedélyeztek. Tehát egyértelmű, hogy az engedélyezések tekintetében csökkenés figyelhető meg. Ugyanakkor Jár úr is kitér erre a jelentésében. Van egy probléma. A probléma az, hogy noha elismerjük, létezik a tagállamok közötti kölcsönös elismerés, ezzel a lehetőséggel nem élnek, ugyanis a különböző tagállamok bizalmatlanok egymással szemben, és az egyik tagállam nem bízik meg abban, amit a másik tagállam engedélyezett, és ezért saját országában nem engedélyezi. Tehát a kölcsönös elismerés, mint olyan, nem működik. Ez egy jó intézkedés, ahogyan Jár úr is azt kifejti, de nem használják, nem alkalmazzák, ugyanis minden tagállam egy saját értékelést akar végrehajtani, mert a többi tagállam által végzett értékelésben nem bízik meg. Ez minden termék esetében elmondható, és éppen ezért ilyen bonyolult a rendszer. Amire talán szükségünk van, az az, hogy létrehozzunk egy globális elismeréssel foglalkozó európai ügynökséget, ugyanis a jelenlegi helyzet alapvetően bizalmatlanságról tanúskodik, nem bíznak meg a tagállamok a különböző tudományos értékelésekben. Jár úr harmadik felvetésével egyetértek, ugyanakkor a tudományos eredményeket nagyon sokan kritizálták. Valóban elképzelhető, hogy azok, akik fizetik a tanulmányokat, befolyásolják ezek tartalmát. Van min javítani tehát, de úgy gondolom, hogy mindenképpen a tudományos értékelések, elemzések kell, hogy mérvadóak legyenek. Éppen ezért hangsúlyoznunk kell, hogy a kölcsönös elismerés hatékony, eredményes legyen, és hogyha bizalmatlanság van, akkor hozzunk létre egy európai hivatalt, amely a koordinációt végezni. Ami nem lehetséges, az az, hogy ezen globális bizalmatlanság miatt nem merünk ennek neki menni. De ha ilyen nagy igényeket tar támasztunk az európai termékekkel szemben, miért nem tesszük ezt meg a külföldről, a harmadik országokból érkező anyagokkal szemben? az Európai Unióba érkező importokkal szemben. Tehát azt hiszem, hogy az a példa, amelyet Európa mutat, az helyes, de javítanunk kell az elismerési rendszeren, és vannak bizonyos aspektusok, amelyeket majd módosítók formájában ki kell dolgozni. Tehát nem elég az, hogyha hatóanyagokat kiiktatunk és elveszünk eszközöket a gazdálkodók kezéből. Köszönöm. Kérem szépen, tartsa mindenki magát az időhöz. Hatema úr, az ALDE árnyék előadója Ulrike Müller nevében szeretnék beszélni. Ő köszönetet szeretne mondani Jár úrnak a mostani elvégzett munkáért, és azért, hogy ilyen jó munkát végzett, hogy a szakbizottságunk ezzel a véleménnyel hozzájárjon a jelentéshez. Ami a 1107 alkalmazását illeti, a zónával kapcsolatos felosztási rendszer nem működik jól a harmonizáció hiánya miatt és a tagállami együttműködés hiánya miatt. Az engedélyezésekkel kapcsolatos késedelmek azt eredményezik, hogy több sürgősségi engedélyre nyújtanak be kérelmet, és csökken a gazdák rendelkezésére álló eszköztár a 11.07 így nem védi megfelelő módon az emberi és az állati egészséget, a környezetet, valamint a mezőgazdasági versenyképességet. Azt láttuk, hogy a tudományos alapú megközelítés a növényvédőszerek engedélyezés esetében egyre támadottabbá vált az elmúlt években, ahhoz vezetve, hogy a gyártók most már bizonytalan környezetben dolgoznak. Előre kell tekintenünk úgy, hogy a növényvédelmet biztosítjuk a 1107 alkalmazásakor. Ahhoz, hogy a rendelet céljai teljesüljenek, széles körű eszköztárat kell tudniuk használni a gazdáknak megfelelő anyagokkal, megfelelően megcélozva a kártevőket. Ez lett a stratégia, a jelentőség teljes stratégia része. Összpontosítanunk kell az innovációkra, és végül meg kell találnunk ebben a jogszabályban is annak a módját, hogy bízzanak az engedélyezési eljárásban, és külön az EFSA-ban is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszöntet mondani járnónak a jelentéséhez. Szerintem nagyon jó a munka alapot képez. Természetesen kitér a jelenlegi eljárásra. Három szakaszról, három lépésről beszél. Egyrészt ott van a jelentéstevő, másrészt a tudományos ö, látószög, illetve a komitológiai megközelítés. Tehát ezt a három etapot, ezt a három megközelítést fogja össze, és ennek végzi el elemzését. Tudjuk nagyon jól, hogy megfelelő változtatást akarunk elérni, ehhez engedélyezési eljárásra van szükség, és itt hiány, hiányos a szabályozás, a 1107-es, illetve 2002-re nyúlik vissza a központi szabályozás. A múlt héten döntést hoztunk egy különleges bizottság keretében, amely fényt vethet a jelenlegi helyzetre, illetve megvizsgálhatja ezeket a termékeket, egészségügyi termé- termékeket. Nagyon fontos szerintem, hogy ezeknek a termékeknek, növényvédőszereknek a használatát csökkentsük a jövőben, hiszen célunk a környezetvédelem, illetve az egészség megvédése. Parlamenti képviselőként nagyon fontos az, hogy a folyamat minden része átlátható legyen, érthető legyen, és bízhassunk a tudományos háttérmunkában, illetve az, a tanulmányokban, és ez alapján hozhassunk döntést. Madame Schreier. Voorzitter, dank u wel. Dank u natuurlijk Peter Jaar. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az árnyék előadóknak is. Csatlakozom azokhoz, akik köszönetet mondtak az elnöknek, de szór nagyon fontos dolgokat mondott. Viszont itt van itt egy kérdés. A 2017-es állásfoglalásunkban kértük az új környezetbarát növényvédőszerekkel kapcsolatos megítéléseket is, és azt, hogy itt gyorsítottabb legyen az engedélyezési rendszer. Viszont ez, ez, ez lenne a kérdés a számomra. Itt növényvédőszerekről van szó. Nyilván tudományos alapra kell ezt az egészet helyezni, és szükségünk van a gazdálkodókra is, de azért meg kell néznünk a különböző lehetőségeket. Gondoskodnunk kell arról, hogy az ilyesfajta növényvédőszerek is megállják a helyüket. Nem csak a, a gazdálkodókról van itt szó, megemlítette valaki az előbb a ö, méheket is. A, oda kell figyelnünk a gazdálkodókra és a vidékre, és éppen ezért nagyon fontos ez a dosszié. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Jár kollégának a jelentésért. Szerintem jó pár kérdésre nagyon jól kitért, kitért de ahogy a Negirel kolléga is utalt rá, én is szeretnék visszatérni az új engedélyezések kölcsönös elismerésére. Igen, természetesen nagyon nagy reményt rejteget ez a szöveg. A különböző tagállamok között megpróbálja a bizalmat kiépíteni, de jelenleg ez a helyzet sajnos nem kielégítő. Nagyon sok esetben az engedélyezés teljesen homályos formában történik, a tagállamok közötti bizalmat nem sikerült helyreállítani, hiszen mindenki azt méri, hogy méricskézi, hogy a szomszédja mit tesz, mit csinál. Az új szöveg pedig európai szintre emelné ezt, a, ezt az űrzavart, illetve a fekete lyukakat próbálja kezelni. Mi, miről is van szó? A kisgazdálkodókról, hiszen nagyon sok esetben a speciális termékek előállítása esetében a költségek a költségek ö, olyan szinten vannak, hogy az előállító nem kér engedélyezést. Nincs új kutatási háttér, úgyhogy ez azt jelenti, hogy már így is elmaradásban vagyunk, és a világ más részei részein az ellenőrzés sokkal magasabb szinten történik, mint itt nálunk Európában és elárasztják a piacainkat, a fogyasztóink pedig nem tesznek fel semmilyen kérdést, nem kérdőjelezik meg ezeket a, ezeknek a minőségét. Ami pedig a növényvédőszerek egészségügyi hatását illeti, hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon súlyos kérdés, nem hunyhatunk szemet előtte, nem maradhatunk csendben. Thank you. Uh, I wanted to ask a specific Köszönöm szépen. Egy konkrét kérdést szerettem volna föltenni. Többen megemlítették, ez pedig a zónás regisztrációs rendszer, nyilvántartási rendszer. Ha jól értem, akkor 120 állnap 120 nap áll rendelkezésre az adott tagállamban. A kérdésem pedig az, hogy valóban ezt tiszteletben tartják-e ezeket a határidőket, vagy pedig csúszások vannak. Nem tudom, hogy tud -e erre valaki válaszni. Ami pedig a szintetikus növényvédőszerek biztonságát illet, illetve annak megbecslését. Nos, nagyon könnyű azt mondani, hogy ezek nem biztonságosak, hogyha én az MCPA-ból egy gallonnyit iszom, hát ugye gondolom, hogy a zöld lobby ennek nagyon örülne. De persze, természetesen bármikor bebizonyítható az, hogy ezek az anyagok veszélyesek, és az alása az egész folyamatot. Itt a kockázatról van szó, nem pedig a veszélyről. Ezt megfelelően mérnekre kell tenni, különben elveszítjük ezeket a termékeket. és van egy olyan kis lakossági szegmens, én is ide tartozom, aki koncentrált formában használják ezt a konkrét anyagot, méghozzá többszörös erősségben, és nem azért nem ennek, nem, nem ebből kifolyólag fogunk megbetegedni. Hogyha az Európai Unió betiltja ezeket az anyagokat, akkor kevesebb élelmiszer termelünk, nagyobb lesz az import. Ki használja tehát ezeket a módszereket, ezek az emberek, ezek az országok használják ezeket a módszereket, méghozzá kontrollálatlan formában, tehát így mindenki csak veszít, és aztán persze a génmódosítás kérdése is fölmerül, hiszen ebben az esetben ugye nem kell növényvédőszer, tehát azok, akik nem akarnak növényvédőszert, vagy kevesebbet, azok azonban a génmódosítást is betiltanák, illetve az ezzel kapcsolatos mindenféle eljárás, de hát akkor hova jutunk? És itt ugye beszéltünk a biogazdálkodásról, illetve arról, hogy mennyire igazságos az, hogy a biogazdáknak meg kell birkózniuk a szomszéd növényvédőszereivel. Nos, az ilyen gazda gazda esetében a, egy burgonya betegség nem fog átterjedni a más a, a, a szomszéd területére. De hát egyszerű, hogyha üvegházban, üvegpalotában élünk, akkor ne dobáljunk köveket. Nem véletlenül adtuk föl a régi módszereket. Ami a természetes termékeket életi, Nézzük meg a részszulfát kérdését. Az, a biogazdák ezt használják, ezt az anyagot, most pedig rájöttek arra, hogy ez nem jó, de azt is nagyon jól tudjuk, hogy a természet nem mindig kecsegtet bennünket varázsszerekkel. Die vorhergehende Rede war für mich jetzt schwer zu... Az előző hozzászólás, nehezemre esett végighallgatni, és valószínűleg nem vagyok, nem vagyok az egyetlen, aki nem osztja ezeket a nézeteket. Szeretnék azonban valamiről szólni, amit eddig még nem említettünk, a felelősségvállalást. A mai napig nincsenek egyértelmű szabályok ezen a területen, a növényvédőszereknél, és azt hiszem, hogy ha hosszú távon a rendelet megfelelő módosításáról szeretnénk gondoskodni, akkor a felelősség kérdését is tisztáznunk kell, hiszen a hozam növelése érdekében növényvédőszereket alkalmazunk, ugyanakkor nem elég egyértelmű, hogy mi történik, hogyha a talajvízbe jutnak, vagy a talajt szennyezik, tehát a felelősség, mint olyan, mindig egy mellékes kérdés a növényvédőszereknél, élelmiszerek kapcsán, holott a figyelem középpontjába kellene helyeznünk hiszen itt olyan dolgokról van szó, amelyeket, amelyek korlátait nem tudjuk megfizetni. Ebben az esetben azt hiszem, hogy nem szabad ilyen szereket alkalmaznunk. A kutatásról is szeretnék szólni nincsen eh, független eh, kutatás, eh, független alapkutatás, és szeretnék ellentmondani Desz úrnak, aki az előadó álláspontját olvasta fel. Azt hiszem, hogy az öko szervezetek is ezt állítanák azok, akik nagy nyereségre tesznek szert, a nagy vállalkozások, akik a saját kutatásaikat és a saját szakvéleményeiket írják meg, hogy aztán pénzt keressenek ezzel. Egy független kutatás, amely kimondaná azt, hogy egy termék nincs rendben és nem szabad engedélyezni, egy ilyen kutatásra szükségünk van, mert hiányzik, és Európában többet kell fordítanunk erre. Még valamit szeretnék elmondani hiszen gyakran azt olvassuk, hogy vannak különböző csoportok, biológusok, akik egyértelműen felvették, hogy nem lenne-e észszerű bevezetni egy növényvédőszerekre kivetett adót, hiszen itt egy méregről van szó, ez egy méreg, hiszen mérgező hatást kell, hogy kiváltson, ez azt hiszem mindenki számára egyértelmű, tehát ez igazából nem egy növényvédőszer, hanem csak bizonyos növényeket hivatott védeni, míg másokat el kell, hogy pusztítson. Vannak európai országok, amelyeknél már van ilyen adó. Azt hiszem, hogy egy európai szinten kivetett adó, tudom, hogy egyesek libabőrösek lesznek ettől, de azt hiszem, hogy érdemes volna ezen elgondolkoznunk, hiszen olyan hatóanyagokról van szó, amelyek általán, általában károsak, akik számára kedvező, az ő esetükben adót kellene kivetni. Monsieur le Président, Tehát elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani Péter Járnak, a jelentéstevőnek, hiszen kiváló vita alapot adott az anyaga. Valóban én is úgy gondolom, hogy a növényvédőszerek használatának csökkentésére van szükség. Olyan anyagokról beszélünk, amelyek nem feltétlenül ö, ilyen gyógytermékek, azonban megvédik a növényeket, és esetleg alternatívát alternatívát javasolhatnak. Nagyon sok esetben az organikus szerek használatát ajánlják, a nem vegyi szereket, anyagok használatát, ez is érdekes lehet, mind az egészség, mind pedig a környezetvédelem szempontjából. Itt összehasonlító tanulmányra van szükség, az ilyen bio módszer, organikus módszer, illetve a vegyi anyagok használata között, illetve a mechanikus növényvédőszerek alkalmazása között. Tehát ezeket egy tanulmányban, tanulmányban össze kell vetni. Azt látjuk, hogy hiányzik a harmonizáció, ami ezen termékek piacra jutását illeti, és így a piac torzulásával kell számolnunk, valamint a határon át, a határon át pedig a különböző termékek csempészését találjuk. Auch ein bisschen geschockt über die Aus Köszönöm szépen. Egnyó, az Egnyó úr által elmondottak sokkoltak. Elég morbid volt az, amit mondott. A növényvédőszerek áldozatainak elege van. De igazából nem is ezt akartam mondani, hanem arra akartam kitérni, hogy az elején a vélemény ismertetésekor elhangzott, hogy nem félelemre kellene alapozni, hanem a tudományos bizonyítékokra. De ha nem ismerjük el azt, hogy a lakosság bizonyítékok alapján is elgondolkodik, és úgy van félelme, akkor nem lephet meg bennünket az, hogy az embereknek elege van a politikából a megelőzés elvét kell alkalmaznunk Európában, de a tudomány ezzel nem ért egyet. Kérdés az is, hogy mely tanulmányokat kell figyelembe venni, a függetleneket, amelyeket független módon értékelni is lehet. Heisling úr nagyon jól nyilatkozott a tudományos alapokról. A lényeg a referencia, és a megelőzés elve a politikának mérlegelnie kell. Nem lehet, hogy csak az tudományos, ami nekem felel meg egy bizonyos ügyben. Ha így járunk el, akkor nem csodálkozhatunk, hogy az emberek nem bíznak bennünk. A mezőgazdaság jelenlegi formájában nem elfogadott a társadalomban. És ha ez így van, akkor ez árt a gazdálkodóknak. Ha a gazdálkodókat akarjuk védeni, és azokat, akik nap mint nap fogyasztják a termékeiket, akkor teljesebben kell eljárnunk. Ne csak azt mondjuk, hogy mire van most szüksége a mezőgazdaságnak ahhoz, hogy nagyon racionálisan folytatassák nagymértékben a termelést, hanem meg kell néznünk azt, hogy mely mezőgazdasági rendszernek mire van szüksége a működéshez, és hogy mi az, amit a társadalom még elbér viselni. Ez a ö, megfelelő jövő a társadalom számára számára. Köszönöm szépen az önök megjegyzése. Nyilván jár úrhoz el fogjuk juttatni. Viszont, ha Deszúr válaszolni szeretne, akkor tessék, meg is adom a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzájárulást nyújtott a vitához, az árnyék előadóknak is köszönöm. Az egészet át fogom adni Péter Járnak, a munkatársa is itt van. Én viszont most szeretnék néhány dologra reagálni. Kaptam néhány számot, adatot Németországból. Ha a glifozátot nézzük 2016-ban, 3780 tonnát vetettek be Németországban. Nem pontos ez a szám, de a, kb. a felét a mezőgazdaság, a többit pedig a Német Szövetségi Köztársaság vetette be. Négy évvel előtte 60%-kal többet alkalmaztak, tehát láthatjuk, hogy a mezőgazdaság maga a felelősség teljesebben jár el, hiszen jóval kevesebbet alkalmazott négy évvel később úgy gondolom, hogy a jövőben már csak technikai okok miatt is jóval kevesebb növényvédőszerre lesz szükségünk. Technikai forradalom, műszaki forradalom előtt állunk. Berlinben a zöld héten jártam. Ha azt nézzük meg, hogy milyen modern eszk- technikai eszközök vannak, akkor elgondolhatjuk azt is, hogy ugyanolyan hatás mellett 80%-kal kevesebb növényvédőszert kell bevezetni Péter Jár is említette a precíziós gazdálkodást. Birminghamben volt egy bemutató egy a burgonya bogár meg összegyűjtésével foglalkozó gépet mutattak be, és nagyon nagy hatásfokkal gyűjti össze a bogarakat, nagyon jól, ha összehasonlítjuk a növényvédőszerekkel. Az élelmiszer biztonságra is gondolnunk kell, a modern technikának jó műszaki megoldásai lesznek ehhez. Aguilera kolléga és mások is elmondták, hogy egy európai engedélyezési hatóságra van szükségünk. Az nem lehet, hogy mind a 28 tagállam saját magának dolgozik otthon, anélkül, hogy közös eredményünk lenne. Ezért mondom azt, hogy európai szinten jobban kellene koordinálnunk, ezzel költségeket is megtakaríthatunk. Az nem lehet, hogy 28 tagállamban 28 különböző kutatási tevékenység zajlik, ennek nagyon nagyok a költségei. Ami pedig a független kutatást illeti, Támogatom azokat a kollégákat, akik erről a pontról tettek említést. Én is eh, a független kutatást szeretném eh, megvalósulva látni. Talán ez eh, jobban elfogadható a társadalommal is. A növényvédőszer maradékokkal kapcsolatban kaptam német számokat. 2016-ban 2899 élelmiszer próbált vizsgáltak 5,8 millió elemzési eredménnyel, 1,7%-a a megvizsgált mintáknak csekély növényvédőszer maradék értékeket mutatott a nagyon szigorú növényvédőszereknél. A harmadik országokból behozott anyagok esetében ez az arány, szermaradék érték arány 6,9% például a Tájfölből és Sri Lankából behozott növényvédőszereknél pedig 56%-os volt ez az arány. A tagállamokban jó a helyzet. Ha megnézem azt, hogy milyen növényeknél következett be, akkor azt látom, hogy az áfonyánál, a gombánál, a ö, friss, ö, a, bocsánat, a zöld fűszereknél mutatkoztak ezek az értékek. 2,6% a réz, aztán acetimiprid 0,9% és még kétszer ezek voltak azok, amelyek a leginkább megjelentek szermaradék értékként. Ami pedig a glifozátot illeti, 2016-ban több mint 4000 mintát vettünk, és 0,3%-nál lépték csak át az esetet. A méznél és az akácnál fordult ez főleg elő. Úgyhogy amikor azt látom, hogy milyen vitákat folytatnak le a nagy nyilvánosság előtt a közvéleményben, akkor csak a fejemet rázom. Nyilván senki sem fog megdicsérni azért, hogy ezt mondom. De nagyon sok problémánk volt, például Franciaországban, Dél-Franciaországban a francia forradalom előtt a gabona teljes mértékben megkárosodott, megpenész, megpenészesedett, és az emberek, egy, az, ezt fogyasztó emberek közül is nagyon sokan meghaltak. De azért most már sokkal inkább jó a helyzet, az élettartam, a várható élettartam egyre inkább nő, évről évre több hónappal, ezért nem értem azt, hogy mi ez az ördög űz és a növényvédőszerek között. Ezt az egészet független tudósokra kellene bízni, és nem olyan emberekre, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mi a növényvédelem. Én bízom abban, hogy a jövőben a jobb technikával jobb lesz a helyzetünk, de új eljárásokra van szükség Európában, azért, hogy jobb legyen a növényvédelem, anélkül, hogy több szert vetnénk be. Szeretném Egnó kollégám kérdését megválaszolni a 120 nappal kapcsolatban. Péter Jár azt írta nekem, hogy ez a 120 napos határidő az engedélyezése nem működik. Rendben. Nem tudom, hogy Jár úr engedélyezte-e, hogy ilyen szókimondó és harcias legyen, de ezzel akkor el is érkeztünk a vita végére. A módosító indítványukat 26-áig lehet előterjeszteni. Ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Holnap 9 órakor kezdődik a szavazás. Kérem mindenkitől, hogy hozzá el a szavazókártyát, és ezzel köszönöm a részvételüket a mai ülésen. Nagyon nyugodt tempóban folyt a munka, és mindenkinek kellemes estét kívánok!